Um, dear colleagues, good evening. Kedves kollégák, jó estét kívánok! Nagy öröm számomra, hogy megnyit, megnyithatom ezt a közös ikon mit, ülést. Ahogy tudják, számos dosszién együtt dolgoztunk, azt hiszem egy jó választás volt a, a bizottsági vezetők értekezetétől, és az a tény, hogy két bizottság együttműködik bizonyos dossziékon, ez egy nagyon pozitív dolog. Tehát így most együtt ülésezzünk. Kérem, hogy fogadjuk el a rendet, és a 2017. november 23-i ülés jegyzőkönyvét. Az elnök közleményei ponttal kapcsolatosan nincs közleménye az elnöknek, tehát nem tudom, hogy át akarod-e venni az elnöklést, de nagyon jó az Ekon és a Bács között az együttműködés, nagyon jó emlékeim vannak erről az együttműködésről. Úgy gondolom, hogy most meg is adhatjuk Kajtenen biztos úrnak a szót, hogy mutassa be ezt a projektet, stratégiai programról van szó, az Invest EU programról. Biztos úr, köszönöm szépen. Hölgyeim és uraim, tisztelt képviselők, köszönöm szépen a meghívást, nagyon jó itt lenni ismételten, és az FC-ről már volt egyszer szó, ez egy nagyon jó jel, jó dolog. Természetesen nem mi választjuk ki a jelentéstevőket és az árnyék jelentéstevőket, de az Invest EU-val is foglalkoznak már. 2014-ben már volt szó erről a témáról, aztán jött a válság. Megpróbálta a beruházási bank a választ megadni a kérdésre, a válságra. Az Európai Stratégiai és Beruházási Bank, az FC részt ebben, és mindenkinek szeretnék köszönetet mondani. Nem akarom újra elismételni a számadatokat, mindenki tudja ezeket, de néhány fantasztikus dologról szeretnék szólni. Az ESZI támogat több mint 640 ezer vállalkozást, és nagyon sok a villamos áram generálásának is a nagy része megújuló energiából származik, és körülbelül 17 millió ember számára biztosítjuk azt, hogy jobb ivóvízük legyen. Mindez arra mutat rá ismételten, hogy az FC nagyon nagy munkát végez. A beruházási feltételek ma Európában javultak, hála az egységes piacnak és a strukturális változásoknak, amelyeket a tagállamok megvalósítottak. Kedvezőbb a gazdasági környezet is, de mindez nem elég, nem tudja kompenzálni az alulfinanszírozási éveket a körkörös gazdaság, az innováció, a szociális infrastruktúra, különböző képességek fontosak, és éppen ezért a bizottság az elkövetkezendő évekre egy ilyen eszköz hozott létre, az Invest EU alapot. Figyelembe véve az FC sikereit, az Invest EU alap szintén finanszírozni fogja a különböző vállalkozásokat 38 milliárd euróval és a vállalkozások kapacitását is növelni fogja. Összességében 600 milliárd euróról van szó. A legfőbb üzenetem ma az, hogy az Invest EU sokkal tovább megy, mint az FC. Először is az Invest EU nagyon leegyszerűsíti a helyzetet, összehasonlítva a múlttal. Itt 13 különböző pénzügyi eszközt fogunk egységesíteni, egyé tenni finanszírozni fogjuk a tanácsadást is, itt is egy ilyen rendszerről lesz szó, tehát a kedvezményezetek számára mindez megkönnyíti a rendszert. Relatíve kis költségvetéssel, hogyha megnézzük hogy milyen eszközeink vannak, akkor azt látjuk, hogy több mint 15%-kal növelni tudjuk a beruházásokat. Támogatni fogunk más programokat is, ugye a, Horizon, Horizon Europe-ot, a beruházási szabályok itt is érvényesülnek, nincs kettős jelentés, kettős szabályok nem lesznek. Hát ezek, ez az egyik legfőbb üzenetem. A második az, hogy az InvestEU projekt sokkal inkább ösztönző jellegű lesz, a politika is fontos, politikai ösztönzés is jelent ez a projekt a beruházásokon túl a válság utáni időszakban, ugye itt elsősorban a gazdasági prioritásokat vettük figyelembe, most a politikai prioritások lesznek fontosak. Fontos a fenntartható infrastruktúra, aztán a kutatásfejlesztés, a digitalizáció, továbbá a KKV-k, valamint a szociális beruházások Mindez lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy specifikus politikai területeken ruházzanak be. Tehát célzott területek vannak. A tagállamok 5%-kal hozzájárulhatnak a beruházásokhoz a strukturális alapból. Mindez lehetővé teszi a regionális és a nemzeti beruházások növelését is. Az Invest EU épít a szakértelmére a partnereknek. A fő partner továbbra is a régi partner, és a bankok azok, amelyek a támogatás is támogatáshoz is hozzájárulnak. Lesznek más szereplők is, az EPRD, az Európai Bank, különböző promóciós bankok. A fő gondolat az, hogy a támogatást és a szakértelmet próbáljuk megkombinálni, és kisebb projekteket is támogassunk. Ez ösztönözni fogja majd az innovációt, regionális, helyi szinteken is. Most pedig a három hasonlósághoz értem az FC és az EU között, ami a végrehajtó partnereket illeti, direkt módon lehet támogatást kérni. A bizottság természetesen ellenőrzi, hogy jogosultak-e a kérvényezők a különböző partnerek megfelelő módon járnak el. Továbbá egy beruházási bizottság fog dönteni a támogatandó projektekről, a magánszektort is bevonva. Az Invest EU program természetesen a biztosítja az átláthatóságot és az elszámoltathatóságot a megfelelő beruházási bizottságokkal. A harmadik hasonlóság az az, hogy egy központi, tanácsadói központot hozunk létre. Ez a központ különböző tanácsadói szolgáltatásokat fog tömöríteni. Sokkal, a, a portál sokkal proaktívabb lesz a különböző partnerek számára, akik láthatják, hogy milyen projektekben vehetnek része. Összefoglalva ezt a bevezetőmet, az InvestEU arra épít, hogy Európában a beruházások fejlődjenek a különböző partnerek között. A jelenlegi program szintén, ahogy említettem, a célzott programokat érint a, annak érdekében, hogy a kulcspolitikai prioritásokat elérjük. E, egy egységes szabályrendszert jelent nem pedig különböző gombaszerűen növekedő szabályrendszereket. A szakértelem, a partnerek, helyi szereplők részvétele is ösztönző lesz a különböző földrajzi területeken is. Az Invest EU program jól fogja folytatni az eddig már elvégzett munkát az együttműködés terén is. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, alelnök úr, köszönöm szépen ezt a bevezetőt, ezt a, vagy bemutatta ezt a projektet, amely egyszerűsíti az eljárásokat. Most pedig felkérjük a társ előadókat, mindenki 5 percet kap, és az alelnök úr majd válaszolni fog a kérdésekre, aztán következnek az árnyék jelentéstevők két percben, és az alelnök úr, hogy élénkebbé tegye a vitát, szintén válaszolni fog José Manuel Fernández kapszót. Köszönöm szépen, elnök úr! Természetesen szeretnék köszönetet mondani ezért a közösen megszervezett ülésért. Nagyon fontos ez az együttesen elvégzett munka. Köszönöm szépen a bizottság alelnökének előadását, és reméljük, hogy az Európai Unió szempontjából sikeres lesz majd ez a párbeszéd. Reméljük, hogy mindenki profitálhat ebből, minden egyes európai polgár is, a gazdaság is. Van valami, ami hiányzott az előadásból, ez az addicionalitás elve. Na most itt van az FC1 és az FC2, ott folyamatosan erről beszéltünk, erről a hozzáadott kritériumról. Szeretném megkérdezni, hogy az addicionalitás kritériuma megmarad-e vagy sem, mi erről a bizottság álláspontja. Szükség, szükséges-e az addicionalitás kritériuma? Nagyon fontosak a garanciák, és nagyon fontos a rugalmasság is, ugyanakkor a biztonság és az előreláthatóság is fontos. A kérdésem az, hogy a bizottság mit fog tenni, és mikor annak érdekében, hogy a bizottság mérlegelési elve megmaradjon, Ugyanakkor a célkitűzések és a pénzügyi eszközök megfelelően kapcsolódjanak egymáshoz, és ezek átrendezhetőek legyenek. Tehát fontos a rugalmasság, de ne feledjük el az előreláthatóságot sem. És fontos itt még valami, amit mindig is hangsúlyoztunk, ez pedig a területi kohézió ezek az alapok nem kohéziós politikás alapok, ugyanakkor nem is mondhatnak ellent a kohézió alapelvének. Itt a területi, illetve a tematikus megosztásra gondolok konkrétan. Kérdésem az, hogy a bizottság hogyan fogja ezeket a célkitűzéseket megvalósítani, és a megfelelő földrajzi és tematikus leosztást hogyan fogják biztosítani, illetve ezek hogyan kerülnek majd egyensúlyba. Olyan alapról van szó, melynek vannak versenytársai. Ez egy centralizált alap, egy központosított alap. És úgy gondolom, hogy maga az Advisory Hub is tudatában van annak, hogy milyen fontosak ezek a célkitűzések. Aztán itt van a garancia, és a Nemzeti Fejlesztési Bankok és Promocionális Bankok. A kérdésem az, hogy az Európai Befektetési Bankhoz, illetve a nemzeti fejlesztési intézményekhez, bankokhoz milyen százalékban kerülnek majd ezek a források. Ugyanis tudjuk, hogy nagyon sok olyan tagállam van, amelynek nincsen külön fejlesztési bankja, illetve vannak olyan tagállamok, amelyek viszonylag gyenge fejlesztési intézményekkel rendelkeznek. Mi történik ezekben az esetekben, mi történik ezekben a helyzetekben? Az FC2-ben a garanciát felhasználhatják szomszédos országok. Kérdésem az, hogy ez az alapelv megmarad-e, vagy sem? illetve hogy létrejöhet-e egy olyan terv, amely kapcsolódik az Invest EU-hoz, illetve más hasonló alapokhoz, mondjuk Afrika szempontjából például a fenntartató fejlesztési alaphoz. Azt is látom, hogy a parlamentnek igaza volt, amikor kimondta, hogy a garancia alap esetében a 40% elégséges ahhoz, hogy létrejöjjön maga az alap. És látom, hogy 13,7-ről beszélünk most már, nem pedig 15-ről. Mi az oka ennek az artikulációs csökkentésnek? Aztán a strukturális alapok megosztása kapcsán van egy olyan tényező, amelyet én igen pozitívként értékelek, ez az, hogy az Invest EU-t fel lehet tagállamonként használni arra, hogy a nemzeti borítékba 5%-ot betegyünk, annak érdekében, hogy mobilizálni tudjuk a beruházásokat. Véleményem szerint ezzel tulajdonképpen áthidalható az a helyzet, hogy bizonyos tagállamokban nincsenek fejlesztési bankok, vagy pedig eléggé erős fejlesztési bankok vagy pénzügyi intézmények. Ez tehát egyfajta kísérő támogató intézkedés, ezt jónak tartom. Az 5%-ot kérném, hogy indokolja meg, mondjuk miért nem 6 vagy 7 százalék. Ez lenne a konkrét kérdésem. Lehetne még ezen gondolkodni, hogy az 5 százalék elégséges-e? Természetesen abból az alapelvből indulunk ki, hogy az Invest EU-ba bekerülő 5% továbbra is olyan pénz lesz, ami a tagállamé, a tagállamé marad, a profit is az érintett tagállamé marad, tehát végezetül, tehát ez a pénz visszatér a tagállamba, az érintett tagállamba. Egészen biztos vagyok abban, hogy továbbra is remek együttműködésben fogunk dolgozni, még ennek a mandátumnak a végéig, és az eu t igenis tető alá hozzuk. Köszönöm szépen! Roberto Gualtieri az Econ nevében. Köszönöm szépen, és köszönöm szépen Katainen alelnök úrnak, hogy eljött a mai napon, és természetesen én is remélem, hogy a jövőben is remekül együtt tudunk majd működni ebben a témában. Hogyha jól emlékszem, akkor 25-én a múlt héten az FC harmadik születésnapját ünnepelte. Tehát azért álmál mögöttünk néhány év tapasztalat ennek az eszköznek az esetében, és teljes mértékben egyetértek azzal, amit Katainen alelnök úr elmondott. Hogyha visszanézünk az EFSZ-re, hogy milyen előnyöket hozott ez, illetve hogy esetleg ez milyen kudarcokhoz vezetett, akkor azt kell látnunk, hogy az FC igenis sikertörténet. Azok, akik kudarcokról beszélnek, azoknak nincsen igazuk megtörtént a beruházások fejlesztése és támogatása, a KKV-knak nyújtott segítség, mind-mind pozitív eredmény volt. Mindez természetesen a parlament elkötelezettségének és támogatásának is köszönhető, hogy mi támogattuk ezt a rendeletet, és ennek kiegészítését és kiszélesítését is Udo Bulmannak és Fernández kollégának külön szeretnék ezért köszönetet mondani. Mindannyian tudjuk azt is, hogyha az FC további beruházási pénzeket tudott mobilizálni, akkor is némiképp elmaradunk még a mögött, amennyi kapacitásra szükségünk lenne ahhoz, hogy kvantitatív szinten megszülessen az a plusz beruházás, amely a jelenlegi szakadékokat át tudja ívelni tehát még további beruházásokra, valódi addicionalitásra van szükségünk. Mindazok az adatok, amikkel most rendelkezünk, ezt az eredményt mutatják. Még sajnos mindig látható és érezhető a strukturális beruházásoknál a válság hatása. Szeretnénk először is visszatérni a válság előtti szintre, ugyanakkor a minőség megtartása is fontos, illetve az új kihívásoknak való megfelelés, ugye itt vannak az új globalizációs kihívások, új készségekre van szükség, új igények jelentek meg, és a szociális dimenziót is figyelembe kell vennünk. Ezen kívül itt vannak még a környezeti kihívások is. Ebben az értelemben igaz az, hogy nem csak az FC sikereit kell ünnepelnünk, hanem erősítenünk kell azt, szélesítenünk kell annak hatáját, és ebben a tekintetben üdvözöljük az egységes Invest EU alapot. Úgy gondoljuk, hogy az EU garancia hatékonyságát is növelné ez, hogyha az érintett partnerek köreit szélesítjük, akkor szintén hatékonyabbá tehetjük ezt az eszközt, és pontosan ezek azok a célok, amelyeket közösen szeretnénk elérni. A szövegben is megjelenik az, hogy arra kell alapoznunk, arra a munkára kell alapoznunk, amit eddig már elvégeztünk, és ehhez képest kell közösen megvalósítanunk a kellő változást. A parlament és a ma jelenlévő két szakbizottság is ezen a véleményen van. Üdvözöljük a tervezetet, ezt részletesen meg fogjuk majd vizsgálni a következő munkastádiumban. Előzetesen azt tudom elmondani, hogy az általános célkitűzésekkel egyetértünk, mi is szeretnénk egy egységes keretet létrehozni, és ezen belül dolgozni. nem csak olyan elemekről van szó, amelyek hatékonyabb menedzsmentet hoznának létre, hanem a volumengazdaságosság felhasználására, felhasználására is, és a támogatottak körének kiszélesítésére. Nagyon fontos a szociális jogok pillére is, és a szociális kohézió megerősítése, valamint a kitett helyzetben lévő társadalmi csoportok befogadásak. Úgy gondolom, hogy ez a specifikus eszköz, pénzügyi eszköz más támogatási lehetőségekkel kiegészítve rendkívül hatékony lehet. Ezt mindenképpen támogatni kívánjuk. Szeretnénk az InvestEU-t megnyitni más finanszírozási partnerek irányába. Katainen alelnök úrtól szeretném megkérdezni, hogy neki mi a véleménye, illetve hogy Luxemburgról mit lehetne elmondani. Ugye itt elhangzott a 75 százalék, hát a kérdésem az, hogy ezt a potenciális aggályt hogyan tudjuk majd kezelni. És lezárásképpen azt kívánom még elmondani, hogy első látásra látható, hogy az európai szintű piaci kudarcok és problémák, illetve a nemzeti szintű piaci kudarcok és problémák kérdései nem egymásról leválaszthatóak, ezek ugyanannak az érmének a két oldalán jelennek meg. Ugyanakkor az is igaz, hogy magasabb szintű rugalmasságra kell törekednünk, és ez a végrehajtás kapcsán a bizottság szempontjából is nagyon fontos. Ugyanakkor, hogyha több rugalmasságot szeretnénk elérni, akkor azt is biztosítanunk kell, hogy nem csak az elszámoltathatósági és átláthatósági aspektusokat növeljük, hanem a parlamentnek is meg kell kapnia a megfelelő feladatot ennek a bejelentett rugalmasságnak a megvalósításában. Általánosságban azt tudom elmondani, hogy a filozófiát támogatni tudjuk, emögött a javaslat mögött. Hát nagyon sok időnk már nincs, úgyhogy mindenképpen gyorsan kell dolgoznunk, hogy a mandátum vége előtt le tudjuk zárni ezt a témát. Köszönöm szépen, alelnök úr! Az alelnök úr fog most válaszolni Fernandez és Guatier uraknak. Biztosan. Tisztelt elnök úr, először is az addicionalitással kapcsolatosan. Ez többé-kevésbé megmarad, megvan a pénzügyi rendelet, amely kimondja, hogy a potenciális támogatás helyettesítése más más potenciális eszközökkel, ezt jelenti az addicionalitás, de azért ott vannak az új politikai célkitűzések, a, a pri, magán beruházások, az optimális beruházási lehetőségek és a gazdasági lehetőségek. Az FC és az Invest EU közötti eh, nagy eh, különbség az, az hogy eh, itt most politikai irányultságú ez a program, és nem pedig piaci irányultságú, mint amilyen az FC volt. Tehát itt a minőséget is figyelembe veszük, és politikai irányultságú jobban. Ez nem csak kis változtatás, de nem drasztikusan változtatja meg az FC legkedvezőbb rendelkezéseit. A bizottság azt mondja, hogy lehetőség van arra, hogy a különböző ablakok között a transfer biztosítva lehet. Az a KKV-k szempontjából nagyobb volt például a kereslet, de az InvestEU alappal is javaslatot tettünk 15%-ot, tehát amely transferrábilis lehet, tehát átruházható. Az egyik oka annak, amiért mi meg akarjuk nyitni a támogatások listáját, az az, hogy minden, minden, mind a 27 tagállam részt vehessen ebben a programban, a különböző regionális szükségekkel is szeretnénk jobban foglalkozni, meg akarjuk nyitni a az EBRD-nek, a nemzeti promóciós bankoknak is ezt az egész folyamatot. Tehát nem csak arról van szó, hogy ö, kevésbé monopolisztikus legyen a rendszer, hanem ö, szeretnénk sokkal több lehetőséget biztosítani, például akik ismerik, tudják, hogy mely, mik a regionális szükségek, akkor lehetővé kell tenni, hogy azok végezzék el ezt a munkát. Fantasztikus munkát végzett a Európai Beruházási Bank is. Csak úgy, mint az EFSI a nemzeti ablakokat illetően látjuk azt, hogy tehát tudjuk azt, hogy a kohéziós alapokból mennyit tudunk vállalni, és ahogy már hallottuk, itt célzott tagállamokról van szó, amelyek a kohéziós alapokat fel akarják használni beruházásokra. Tehát így nagyon hatékonyan lehet felhasználni a forrásokat. Hogyan lehet a szociális tényezőt figyelembe venni. Az, az, abban az országban, amit a legjobban ismerek, szociális pont, pontokat is létrehoztak. És például támogattak 250 míg bevándorlót. Tehát ez egy példa csak a és azért hozom fel, mert ezt nem gyakran ö, használjuk az ilyen típusú példákat és gyakorlatot. Vannak más ö, példák is, például amelyek esetében a, az FC adott támogatást, például kórházi beruházások és más területeken, de természetesen más irányba is nyitnunk kell. Tehát akkor még néhány pontról de nem tudom, tudják azt, hogy, hogy az van egyfajta tehát Görögország, Észtország, Portugália a leginkább támogatottabb, kedvezményezett országok, aztán Lettország, Litvánia, Spanyolország, tehát ugye ez egy emberközpontú irányultságú alap, de nagyon sok volt a beruházás és a támogatás ezekben az országokban is. Az összes beruházási abrak benne lesz a delegált aktusokban az Európai Parlament és a tanács is fontos szerepet játszik abban, hogy, hogy a beruházásokat az Investment EU mely területeken támogatja. Köszönöm szépen, most pedig áttérünk az elnyékjelentéstevőkre. Ők is egymás után két percet kapnak, és Kajtanen alelnök úr mm, azonnal válaszol a két árnyék jelentéstevő után. Edelgázia Zabal kap szót. Eh, Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen, biztos úr. Csak két percem van. Ezért most azonnal rátérnék a kérdésemre. Persze az új beruházási tervről szóló javaslatról is szólnék néhány szót. Szerintem jó ötlet, hogy a három eszközt egy ernyő alatt összefogjuk. Ez egyszerűsíti a garanciákkal kapcsolatos helyzetet, és összességében is kedvező. Ami a az 50%-os garanciákat életé, illetve a 40%-os garanciát, mi volt a mozgató rugó a mögött, hogy a 40%-ban állapodjanak meg. Aztán, ami az éghajlatvédelmet életé, ezt 30%-át tenné ki az egész tervnek az éghajlatvédelem, és 50%-át a fenntartható infrastruktúrák, de a fenntartható infrastruktúrák fogalma Hát ez nehezen egyeztethető össze az 50%-kal, és hogyan teszünk különbséget a fenntartható infrastruktúrák és az éghajlatvédelem között? 50% az egyik oldalon, aztán 50 a másikon, nem egészen értem, hogy itt miről van szó. Aztán addicionalitás, Fernándes úr is rákérdezett már erre, erre szeretnék reagálni. Szerintem itt egy általánosabb e- definíciót alkalmaznak, mint az FC definíciójánál, és már az fc nél is voltak olyan programok és olyan projektek, amelyek esetében az addicionalitás hagyott némi kívánnivalót maga után. Remélem, hogy nem ismételjük meg a múlt hibáit. Negyedik kérdés, ami a garancia felosztását illeti. Szó esett hozzávetőleges számokról, És aztán még egy utolsó kérdés, az, az úgynevezett Advisory Hub, tanácsadó központ, ennek a célja az, hogy proaktívan lépjen fel, az eddigi FC esetében ez hiányzott, hogyan kívánnak a jövőben javítani mindezen. Köszönöm szépen, most pedig Karasz kollégán következik. Herr Vizepräsident. Alelnök úr, hát két percben nem lehet túl sok mindent mondani. Nekem csak azt tűnt föl, hogy ön azt mondta, hogy az új konstrukció politikusabb lesz. Az FC, FC 1 és 2 esetében elsősorban arról gondoskodtunk, hogy a politikai befolyás lehetősége csekély legyen, most pedig erősödik a politikai befolyás. Számomra egyelőre nem világos az, hogy inkább um, az Invest EU gyakorlatilag egyfajta FC3, és akkor ezzel az FC megszűnik. Aztán hogyan néz ki az új kapcsolat az EIB-vel, hiszen az Európai Bizottság maga nem bank. A kérdésem az lenne, hogy hát mi a jó minőségű, magas minőségű, magas kockázatú eszközök uh, topligájába akartunk bekerülni, hogyan egy- egyeztethető össze az EB javaslata a garancia kibővítésének gondolatával, illetve hogyan alakul a kettő közötti kapcsolat, és mi változik a támogatott projektek nagyságát illetően. Ezzel bekerülnénk a támogatandó projektek legfelső ligájába? A második kérdésem a az irányításhoz kapcsolódik. Az Invest EU javaslat egy központi irányítási struktúrát hoz létre az Európai Bizottságban, egy tanácsadó bizottsággal és két további formációval, egy projektcsoporttal és egy beruházó bizottsággal vagy beruházási bizottsággal, ez a struktúra milyen kihatással lenne az investíció, a beruházási motor piaci struktúrájára, illetve hogyan lehet egy megfelelő hitel minősítési, hitel kockázat minősítési folyamatot biztosítani, hiszen az EB, e mint mondtam, nem bank. És a következő kérdésem a magán kézben lévő tőke mobilizálására vonatkozik. Az Európai Bizottság hogyan becsli meg a terve hatását a magánszférában, vagy a magánkézben lévő tőke mobilizálására. Alelnök úr. Thank you very much. Köszönöm szépen. Először is 40%-os érték, ez egy kicsit más, mint az FC esetében volt, mert most sokkal jobban fogunk majd olyan politikákra olyan projektekre összpontosítani, ahol magasabb lehet a kockázat, például szociális beruházások, vagy ahol nem olyan magas a megtérülés. Ez a legjobb becslésünk. Nem akarunk túlzottan nagy elvárásokat kelteni az esetleges eredményekkel kapcsolatosan, mert a költségvetést a lehető legfelelősebben kívánjuk felhasználni, ez a mögöttes elgondolás, elképzelés. Tulajdonképpen nincs is időm részletesebben kitérni a pontos számokra, inkább megpróbálunk a lehető legtöbb kérdésre válaszolni. Miért 50 százalék az infrastruktúra, illetve az infrastruktúra 50%-át miért fordítsuk éghajlatvédelemre? Azért, mert sok más fenntartható beruházás is van azokon túl, amelyek a széndiokszid kibocsátás csökkentésére vonatkoznak, például körforgásos gazdaság, vízminőség és így tovább. Ezek nem feltétlenül járulnak hozzá a kibocsátás csökkentéshez, ezért nem kapcsolódnak közvetlenül a Párizsi megállapodáshoz, még akkor is, hogyha elősegítik a fenntarthatóságot. Vagy a vasút esetében csak akkor lehet szó éghajlatvédelmi intézkedésről, hogyha közutakat helyettesítenek, nehéz azt mondani, hogy az összes beruházás irányuljon emissziócsökkentésre. Miért alokáltuk a az infrastruktúrára vonatkozó, a fenntartható fejlődés, fejlesztésre vonatkozó, kkv kre vonatkozó összegeket úgy, ahogy Emögött történelmi adatok állnak, kiszámoltuk azt, hogy eddig hogy használták fel a keretet, mennyit alokáltunk, és most azt próbáljuk megnézni, hogy hogyan tudjuk a meglévő eszközöket összefogni. De van addicionalitás a szociális ügyek és a készségek területén. Itt a meglévő eszközök megduplázódtak. Aztán, ami a politikai befolyást illeti, Karasz úr kérdésére válaszolva, nem az a célunk, hogy a politikai befolyást növeljük a projektek kiválasztásakor, egyáltalán nem az a cél, sőt, ugyanolyan független a kiválasztási folyamat a politikától, mint az FC esetében volt. Az iránymutatások arra vonatkozólag, hogy mire alokáljunk pénzt, ezt, ez politikai jellegű a négy ablakra gondolok. Az FC inkább a mennyiségi tényezőkre támaszkodott, nem annyira a politikára, de egy nagyon fontos kérdést tett fel. Korábban megállapodtunk a parlamenttel arról, hogy a projektek kiválasztásakor nem lehet szó politikai befolyásolásról. Ez nagyon jól működött, és ez lehetővé tette, azt, hogy a magánszféra is nagyobb arányban ruházzon be, pontosan azért, mert nincs politikai beavatkozás, ennek ilyen módon kell folytatódni a véleményünk szerint. Úgy gondolom, hogy a technikai infrastruktúra elvileg ugyanaz kell, hogy legyen, többé-kevésbé ugyanaz, ami az Európai Beruházási Bankhoz fűződő kapcsolatunkat életi, ez a kapcsolat jó, de el kell ismernem, hogy az EIB nem osztozik velünk az InvestEU összes dimenziójában. Néhányan nem örülnek annak, hogy nem, nincsenek már monopól helyzetben. Ezt azért mondom, mert már hallhattak erről, és hallani is fognak még erről, de már korábban is elmagyaráztam, hogy biztosítani szeretnénk, hogy Európa minden egyes szegletében és még a kisebb projektek is előnyét láthassák az Invest EU-nak. Az EIB nem képes arra, hogy minden feladatot elvégezzen, és erre nincs is szükség. Sokszor például a Regional Promotional Bank vagy bármely más bankok ö, jobban szolgálhatják az ügyet, mint például az EIB adott esetben. Emellett a irányításban vannak más nyitott kérdések is, az EIB-vel folyamatosan tárgyalunk, és azt hiszem, hogy sikerül megtalálnunk a megfelelő megoldást. Az EB nem bank, és nem is lehet bank. Az összes végrehajtásban résztvevő partnerünk, mint az EIB, az EPRD vagy mások, ők azok, akik elvégzik magát a feladatot. Az Európai Bizottság csak ellenőrzi, hogy a projektek megfelelnek a szakpolitikai iránynak, és hogy összeegyeztethetők-e az EU-s jogszabályokkal. A vég, végső beruházási döntést maguk a végrehajtó partnerek teszik meg, úgy, mint jelen pillanatban az EIB. Tanácsadói szolgáltatások, proaktivitás. Ezzel kapcsolatosan azt mondanám el, biztosítanunk kell, hogy a végrehajtásban résztvevő partnereink a jövőben proaktívan tudják ezeket a szolgáltatásokat nyújtani. Ez a proaktivitás növelésének a lényege. Köszönöm szépen. Um, Köszönöm. Látom a VCR részéről a felszólalót. Akkor Papadimulis úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr! Katainen úr. Nagyon sok pozitív dolgot említett, pozitív eredményeit az EFSZ-nek, és amely tapasztalatokat fel akarják használni az Invest EU-ban. Lenne egy kérdése. Voltak ne- negatív példák is az ön szempontjából? Ön mit gondol erről? például Németországban, Hollandiában nagyon drága autóutakat finanszírozták. Erre nem volt egyáltalán szükség. Van Nisztelrooy kollégánk azt mondta, hogy nincs szükség az EFSZ-re, hogy a gazdag Hollandiában drága autóutakat építsenek. Hát nem tudom, hogy mi ez, miért is van így a negatív példákat, tapasztalatokat is tanulmányozni kell, mert azok rámutatnak arra, hogy milyen hatékonyan lehet növelni a beruházásokat, hogy kevesebb legyen a beruházás bizonyos területeken, tehát ez egy specifikus kérdés. Aztán Ugye a szociális vonatkozásokról is tett említét, említést, például hosszú távú munkaerő problémák a fiatalok esetében, munkanélküliség, ez tehát az első kérdés, a második kérdés. Vannak olyan vállalatok, amelyeket ellenőriztek, és szankciókkal éltek irányukba, nevezetesen adó elkerülésről volt szó, és például azok a vállalat, ezeket a vállalatokat ö, nem ö, támogatják, nem ö, a projektben nem vehetnek részt. Köszönöm. Marco Balli. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönetet mondok Katainen alelnök úrnak a bemutatott programért. Mi az utóbbi időben az FC-vel kapcsolatosan nagyon sok kritikával éltünk, és itt bizonyos országokban felmerültek problémák, de hát ezek olyan eszközök, amelyek elég erőteljes szabályozást is jelentenek. Az FC1 például kevésbé foglalkozott az addicionalitással, az FC2 inkább a szociális, gazdasági beruházások megtérülésével foglalkozott inkább. Mi úgy gondoljuk, hogy hogy ez a 650 milliárd nagyon jelentős kihatással lehet, ugye 7 évre vonatkoztatva a 27 tagállamban szintén még több erőforrást is ki kell aknázni majd. Lehetőség van arra, hogy hogy az InvestEU költségvetésébe bevegyük a tagállamok hozzájárulásait is, és a különböző uniós alapokat tovább továbbíthatjuk a tagállamok felé is. Tehát ez egy olyan típusú aktivitás, amely nagyon fontos és örömmel támogatjuk. Köszönöm. Akkor a Catch the Eye következik. Sarvama úr kért szót. Thank you, Chair. Sorry, we need... Köszönöm szépen. Ja, bocsánat, már feltette két kérdést, úgyhogy először akkor a választ hallgatjuk meg, és utána kérdezhet majd a spontán felszólalók között Szárvamá úr, tehát a biztos úré most a szó. Köszönöm szépen. Először is nézzük ezeket a bizonyos költséges autópályákat. Na most nem tudom, hogy ezek mennyire voltak valóban költségesek. Tulajdonképpen a bizottság rendkívül szigorú szabályokat állított fel az FC 2.0 felhasználásában autópályákra nézve úgyhogy ebben a tekintetben nem nagyon értem az ön kritikáját. Mondjuk voltak kivételek kohéziós országok, illetve kohéziós és egyéb tagállamok között. De a mi javaslatunk természetesen nem volt elhamarkodott döntés, hiszen itt egy társjogalkotói döntéshazatalról volt szó. Az FC természetesen nem egy luxus autópálya építő alap. Az esetleges negatív hatások között meg tudnék említeni egy esetleges kockázatot, amely az elemzésünkből kiderült. Ez az addicionalitással kapcsolatos kockázat, és ez a magánberuházók kockázatvállalására vonatkozik, vagyis hogy nem lehet az adófizetők pénzét felhasználni olyan esetekben, amikor a magánszférás befektetések alkalmasak ennek a feladatnak az ellátására. Nem gondolnám, hogy ez nagyon sokszor előfordult volna egyébként, de azért természetesen kell ezzel a témával foglalkozni. Azok a vállalkozások, amelyeknek volt már problémájuk az igazságszolgáltatással, nemes egyszerűséggel fekete listára kerülnek. Jogos kérdés volt ez egyébként, ezt tudom erre válaszolni. A tagállamok részvétele az Invest EU-ban fontos kérdés. Köszönöm, hogy utaltak erre, és visszatértünk erre a kérdésre. Itt tulajdonképpen újdonságról van szó. A tagállamok önkéntes alapon maximum a kohéziós alapjuk 5%-át betehetik ezekbe az ablakokba, mondjuk szociális készségekre. Tehát tegyük fel, hogy van egy tagállam, amely kohéziós pénzeket szociális készségfejlesztési ablakba szeretnének betenni, akkor erre van lehetőségük. Tehát akkor az egész Invest EU-s katalizátor hatást fel lehet használni erre a célra, ezzel az 5%-os pénzzel. De a 7 éves periódus alatt amúgy is ehhez a tagállamhoz került volna ez az 5%-nyi pénz, tehát ez a pénz tulajdonképpen visszakerül ugyanahoz az érintett tagállamhoz. Ennek számos előnye van. Például az EU3-ás besorolása, tehát ilyenkor a katalizátor hatás sokkal magasabb. Ezen kívül magánberuházások katalizálására is használható, és természetesen itt is a társjogalkotói hatáskörrel élve születnek meg a döntések. Fontos üzenet ez, mert úgy véljük, hogy nagyon sok tagállam esetében ez rendkívüli hatékonysággal tudna működni. A szociális kihatásokról explicite beszélünk a beruházási ablakok, a szociális beruházási ablakok kapcsán. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, akkor most kap szót Szárvam a képviselő. Köszönöm szépen. Először is szeretnék köszönetet mondani Katainen biztos úrnak és alelnöknek, hogy itt van velünk, és hogy kéz a kézben dolgozik velünk ezen az eszközön, amely azért elég sok kritikát kapott, és amelyet elég sok aggály övez. Nagyon örülök annak, hogy a trialógus fázisában én magam is hozzájárultam az FC2 kidolgozásához, tehát így azért valamennyivel mélyebben belelátok ennek a megszületésébe, mint mások. Van két kritikai jellegű megjegyzés, amivel még jobbá tehetnénk ezt az eszközt. Nézzük az elsőt. Megjelentek aggályok a horizont kapcsán, vagyis annak kapcsán, hogy a pénzeket tulajdonképpen kiveszik a horizontból, különösen az alapvető kutatás kapcsán. Mi történjen ezekkel az aggályokkal? A második pedig, mint ahogy Keresz úr is elmondta, itt politikai célkitűzésekről is szó van, ugyanakkor maguknak a termékeknek a gazdasági életképességét nem lehet veszélyeztetni. Köszönöm. Köszönöm szépen, Fernández képviselő parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr! Rövid leszek, vagy legalábbis gyors. Itt van az FC1 és az FC2. A jelenlegi jogalkotási ciklusban tulajdonképpen az volt a célkitűzés, hogy a válság előtti szintekhez vissza tudjunk térni, hogy a negatív anticiklikus gazdasági folyamatokat meg tudjuk állítani, és a keresletet fel tudjuk pörgetni. Úgy vélem, hogy vannak itt még olyan elemek, amelyeket figyelembe kell venni. A kérdésem az, hogy melyek azok a fiskális és anticiklikus, vagy anticiklusos pénzügyi eszközök, amelyek infrastruktúra fejlesztésre vagy közlekedés fejlesztésre felhasználhatóak. Nem is tudom, hogy mi lenne a jó megközelítés, hogy esetleg a beruházási banknak kellene több pénzt adni, mi erről az ön véleménye. Amikor megkezdődnek majd a viták erről az eszközről, akkor fontos, hogy mindig maguk, magunk előtt lássuk, hogy ez milyen komoly potenciállal jár, hogy ez milyen katalizátor hatást kíván elérni, és hogy ez tényleg alkalmas arra, hogy áthidalja a beruházási szakadékot. Köszönöm szépen. A Regi Szakbizottságban lesz egy vélemény természetesen erről a témáról, de hadd menjünk egy kicsit mélyebbre ennél. Ezen a héten fogunk az Omnibus csomagról megállapodni. Megvizsgáltuk az FC, az FC-hez hasonló és az Invest EU eszközt is, és arra jutottunk, hogy az a pénz, ami a tagállami borítékban található, azt nem kell feltétlenül EU-s szinten felhasználni az olyan eszközökben, mint az FC, vagy az Invest EU-ban. A kérdés az, hogy a pénz EU-s szintre jut, és hogyha nem használjuk fel, akkor visszamegy az alacsonyabb szintekre. Tehát a kérdés az, hogyha közvetlenül ebből együttműködünk a nemzeti beruházási bankokkal, például Hollandiában az, ott van az Invest NL, amely ugyanabba az irányba mutat, akkor miért kell a pénzt európai szintre emelni, amikor regionális és tagállami szinten is élhetünk ezekkel az eszközökkel, az, azon a szinten elhelyezkedő bankokkal. Tehát miért kell a borítékból kivenni a pénzt? Egyetértek az 5%-kal, egy technikai kérdés ez csupán, hiszen a jövő héten csütörtökön az általános szabályozásban vagy rendeletben pontosan arról döntünk, hogy erre nincs szükség. Köszönöm szépen, Katainen alelnök úr, tessék! Köszönöm szépen. Először is, ami a horizontot életé, Szárvamá úr, köszönöm, hogy felvetette ezt a kérdést, mert hallottunk néhány aggályt azzal kapcsolatosan, hogy a bizottság ismét a horizontból vesz ki pénzt. Ez nincs így, mindannyian fellélegezhetünk, nem erről van szó. Ugyanis egyelőre csak a következőket tettük amikor az R&D-ről, tehát a kutatásfejlesztésről és az innovációról van szó, a meglévő Horizont 2020-as finanszírozási eszközöket fogtuk össze az Invest EU alatt, és ezeket külön a kutatás fejlesztésre különítettük el. Hogyha ezeket az eszközöket összefogjuk, akkor jelentősen meg tudjuk növelni az innovációs és kutatási finanszírozást. Ez a pénz nem ment az alapkutatásba, még a Horizont 2020 alatt sem, hiszen az alapkutatást máshonnan finanszírozzuk általában. Ezt más úton, módon támogatjuk. Másfajta kutatás és innovációs típusú projekteket finanszíroztunk. Az alapgondolat változatlan marad, Egyedül a volumen nő. Sikerülhet a jövőben több innovációs és kutatási projektet finanszírozzunk. A KKV-s ablak emellett szintén segít majd abban, hogy az innovációs projektek előtérbe kerüljenek a KKV-k kapcsán. Még egyszer mondom, nem lesz politikai befolyásolás a projektek kiválasztásakor, jól működő elv volt az eddig alkalmazott alapelvünk, ez segítette az FC együttműködését a magánszférával, nem akarunk egy jól működő rendszert tönkretenni vagy megváltoztatni. Ami az FC-t illeti, és annak a kontraciklikus vagy anticiklikus jellegét, Hogy ezt az Invest EU alapba helyezzük-e át, igen és nem, nem, abban az értelemben, hogyha valamilyen anticiklikus lépést akarnánk tenni, akkor a beruházást kellene csökkentenünk, mert a beruházások jelen pillanatban növekvőben vannak. De tudjuk, hogy szakpolitikai szükségleteink a beruházások erősítését kívánják meg, például az éghajlatváltozás elleni küzdelem. Aztán itt van a szociális infrastruktúrába, készségekbe való beruházás, a kutatásfejlesztés, az innováció. Ez az oka annak, hogy az Invest EU nem csak anticiklikus, hanem sokkal inkább szakpolitika motiválta ö, eszköztárról van szó. Szerintem ez nem probléma, mert az addicionalitás továbbra is egy fontos tényező. A magánszférából érkező beruházásokat nem akarjuk mi magunk megtenni vagy eszközölni, ez csak hozzájön ahhoz, amit a tagállamok egyébként is tesznek már. Szó esett arról, hogy az Európai Beruházási Bank alaptőkéjét növeljük meg, vállaljon el több feladatot az EIB. Az Invest EU és a többi javaslat között az a különbség, hogy a kohéziós pénz támogatási pénz. Hogyha egy milliós kohéziós pénzt ruházunk be, akkor az egy milliót ér. De hogyha egy milliót, egy millió eurót használunk alaptőkeként, akkor az több egyéb tőkét fog mozgósítani, tehát mindkettőre szükség van. Szükség van támogatásokra és finanszírozási eszközökre egyaránt, azért, hogy a már meglévő magánszférában vagy állami szférában meglévő tőkét is bevonzuk. Ami az EBB feltőkésítését illeti, az EBB tulajdonosainak kezében van ez a döntés. De az Invest EU itt is hozzáadott értéket teremt, mert megnyitja a lehetőséget mások előtt is, nem csak az EBB előtt, és so, so, sokszor a tagállami és a regionális fejlesztési bankok elvégezhetik azt a feladatot, amit az EBB nem tud vagy nem akar elvégezni, úgyhogy ez is hozzáadott értéket jelent. A nemzeti borítékok, a tagállami borítékok kérdése, erre azt válaszolnám, hogy ez egy opció, a tagállam és regionális bankok természetesen annyit finanszírozhatnak, amennyit tudnak, és amennyit megengedhetnek maguknak, de ez egy opció. Sok esetben az Európai Unió az LVB AAA e, minősítése jelentős további áttételi hatást eredményez. Ez nem minden tagállamban van így, és az is egy jelentős tényező. Természetesen a tagállamokat szeretnénk arra ösztönözni, hogy vizsgálják meg a lehetőségeit annak, hogy a finanszírozási eszközök mit tudnak elérni a az alapvető kohéziós alapú támogatásokon túl. Köszönöm. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy egy nagyon hasznos, érdekes eszmecsere volt. Sokkal több elemünk van már, hogy a jogalkotási munkánkat elkezdjük a lehető leghatékonyabban, leggyorsabban szeretnénk ezt elvégezni. Szeretnék köszönetet mondani Kajtájnen alelnök úrnak, minden kollégának a hozzájárulásukért, a részvételért, a javaslat jó minőségéért és gyümölcsöző együttműködést várunk a dossziét illetően. Tudom, hogy hozzátennie még. Én is szeretnék egy kellemes estét kívánni mindenkinek, és köszönetet mondani a részvételért, Köszönet, alelnök úr. A, az Európai Unió számára ez egy új fejlesztési eszközt jelent.